el señor presidente. Az elnök. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. Abrimos la sesión. Szeretettel köszöntöm a kollégákat, és megnyitom a délutáni ülést. A 18-ai tegnapi ülésünk jegyzőkönyvét megkapták, ha van bárkinek megjegyzése, akkor azt most megteheti.